arra kérném, hogy figyeljenek egy pillanat erejéig. Tudják, hogy a július 16-a ülésen Korvin Miker képviselő olyan nyilatkozatokat tett, amelyek az Európai Parlament eljárási szabályzatával nem összeegyeztethetőek. Itt rasszista megjegyzéseket tett. Az ülés jegyzőkönyvét ellenőriztem, és Korvin Mikot állásfoglalásra kértem a nyilatkozataival kapcsolatban. Arra kértem, hogy korrigálja megjegyzéseit, vagy kérjen elnézést. Szeptember 9-én kitartott álláspontja mellett elutasította a kérést. A parlament feladata, hogy diszkrimináló, illetve az emberi méltóságot sértó, diszkrimináló megjegyzéseket nem tehettünk. A 166-os cikk értelmében arra a döntésre jutottam, hogy kormi Mik kollégára egy tíz napi díjra rugó szankciót vetek ki. A döntéssel szemben a kolléga 14 napon belül, most a kijelentéstől számítva ellenvetéssel élhet, és erről majd akkor rendelkezem. Köszönöm szépen, az ülést berekeztem.